A szavazások következnek. Első pont, Ajtóva asszony jelentése, az ombudsman 2010. évi jelentése mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Következő pont, Angelili asszony jelentése, gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása, gyermekpornográfia elleni küzdelem, irányelv, részenkénti szavazás mellette ellene, tartózkodás elfogadva, második mellett ellene, tartózkodás elfogadva. Ez volt az egyes módosítás, elutasítva. A bizottság javaslata módosítva, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig maga a név szerinti szavazás az egész javaslatra. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva, világos. Gratulálunk az előadónak. Következő pont. Lambert úr jelentése a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerése és jogállása irányelvjavaslat egyes módosítás két részben mellett ellene tartózkodás elfogadva, második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. A bizottság javaslata módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a jogalkotási állásfoglalás tervezett kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig maga a állásfoglalás tervezet név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva, ismét gratulálunk az előadónknak. Következő állásfoglalásra irányuló indítvány a GUE frakció. Az Európai Bíróság véleménye iránti kérelem az EU-Ausztrália közötti PNR megállapodás összeegyeztethetlensége. Most szavazásra bocsátó mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig tovább lépünk és szavazunk Intvelt asszony jelentése EU-Ausztrália közötti az utasnyilvántartási adatállományra PNR adatainak feldolgozásáról szóló megállapodás. Név szerinti szavazás következik az anyagról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok az előadónak következő több állásolás indítvány, egyiptomi és szíriai helyzet, főként a keresztény közösségekben kialakult helyzet. Először is Marró úrnak van egy szóbeli módosítása, úgy gondolom. Köszönöm. Egészen gyorsan mondanám, felolvasnám ezt a technikai jellegű módosítást, már a többi frakció beleegyezett. Ötös pont, kérjük az EU-tól és a tagállamoktól, hogy tartsák tiszteletbe az EU közös álláspontját a fegyverexporttal kapcsolatban. Kérjük az alelnöktől, a főképviselőtől, a külügyi főképviselőtől, Catherine Ashtontól, hogy figyeljen oda arra, hogy a tagállamok teljes mértékben betartsák a közös álláspontot. Van-e kifogás ez ellen? Ezt a módosítás szavazásra bocsátó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. A közös állásfoglalás indítvány egészében mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő napi rendi pont, állásfogás indítvány a jelenlegi fejlemények Ukrajnában. Kettes bekezdés részenkéti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadva második rész, mellette ellene tartózkodás, nem volt világos nekem, úgyhogy jó lenne, ha ellenőrizhetnénk a második részt, a kettes bekezdésről van szó elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es bekezdés, külön szavazás, mellette ellene tartózkodás elfogadva, C preambuló bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalás tervezete mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig állásfoglalás indítvány, Envi Bizottság a közegészséget fenyegető antimikrobiális rezisztencia. Kérem, hogy jegyezzék meg, hogy a 32-es bekezdés pontos szövegét az elfogadott szövegbe fogjuk belevenni, ahogy azt elfogadták. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás. Szeretném ezt ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosítás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosítás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes módosítás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az állásuglási indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 most pedig a szavazat magyarázathoz érkeztünk. Először az eh, Jotova eh, jelentés Szilvesztris úré a szó.